felülvizsgálatával kapcsolatos jelenleg zajló tárgyalásokról. Moszkoviszi úr van itt, a bizottság képviseletében parancsolja. Merci, madame euh, la présidente, mesdames et... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ezen a mai napon, a mai vitán, és megvitathatjuk a görög gazdasági igazgatási program első felülvizsgálatát. Tegnap Euró Grupa Euro csoport ülése került sor, ez egy nagyon eredményes ülés volt, az egyik legjobb ebben a témában, amit valaha is megrendeztünk. És ez nagyon fontos az euró övezet számára. Görögország esetében elmondhatjuk, hogy van négy rendszer szintű bank, ezeket feltőkésítettük, az áfa rendszert is sikerült megreformálni, a nem megfelelően teljesítő kölcsönök, hitelek problémáját is sikerült megoldani. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy nagyon jó úton történő elmozdulás. De még további strukturális reformokat kell végrehajtani, mielőtt véget vethetnénk a programnak. Vasárnap egy jogszabályt fogadtak el Görögországban, ez egy nagyon fontos jogszabály, a nyugdíj reformról szól, illetve a jövedelmekkel kapcsolatos jogszabályt is vasárnap fogadták el. Euh, Úgy gondolom, hogy ez hatalmas hatalmas eredmény, hiszen ez a görög GDP körülbelül 2%-át érinti, és ezen a reformon keresztül az összes nyugdíjalap, az összes nyugdíjas ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik majd, és igazságosabb is lesz a rendszer. Alapvetően a kis nyugdíjasokat favorizálja ez az új jogszabály. Nos, több hónapos intenzív tárgyalások eredménye ez a reformcsomag. A görög hatóságokkal szorosan együttműködtünk. Szeretném üdvözölni a különböző intézmények misszió vezetőit, az Európai Központi Bank, illetve a Nemzetközi Valuta Alap missziójának vezetője is. Mindent megtettek azért, hogy létrejöhessen ez a megállapodás, illetve létrejöhessenek ezek a reformok. Mondom, keményen dolgoznak az intézmények, hogy mindez az eredmény létrejöhessen. Egy független ügynökséget, jövedelem ügyi ügynökséget is felállítottak eh, Görögországban, illetve egy olyan mechanizmus is létrejött, amelyel a nem megfelelő hiteleket kezelik, és nagyon fontos az, hogy prioritásként kezeljük azt, hogy a megfelelő jogszabályok mi hamarabb megszülélessenek Görögországban. Ezek az intézkedések úgy gondolom, hogy hozzájárulnak majd ahhoz, hogy újra indítsuk, új lendületet vegyen a görög gazdaság. Pozitív fejlemények tehát ezek. Azt szeretnénk, hogy stabilabb legyen, a görög gazdaság, a görög államháztartás helyzete, megfelelő legyen a jövedelem, az állami bevételek, illetve hogy a befektetők ismételten bízzanak Görögországban, hiszen sok áll vagy bukik ezen. A múlt héten az a jelentés született, hogy a görög gazdasági növekedés pozitív lesz az év második felétől, 2,7 százalékos növekedés várható, tehát ez nem csekély számadat, természetesen ennek előfeltétele az, hogy a reformokat elfogadják és végrehajtsák Görögországban. A tegnapi eurócsoport ülésének a legfőbb eredménye az, hogy igent mondtunk a reformok tárgyalására, tehát végre ezt lezártuk. Nagyon fontos az, hogy ezután a görög gazdaság új lendületet vehet, és ismételten indulhat a növekedés. A tegnapi ülésen, illetve az előző hetekben is volt egy másik témánk, ez pedig az úgynevezett kontingencia mechanizmus létrehozása. A részleteket eh, az elkövetkező napokban, hetekben fogjuk majd nyilvánosságra hozni. Ez egy olyan mechanizmus, amely a két héttel ezelőtti Amsterdami Eurogroup ülés által meghatározott feltételeket teljesíti. Ez egy automata és megbízható mechanizmus. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy a tavaly nyári EMU által meghatározott feltételeket és célkötőzéseket teljesítsük. Ez egy 5,5%-os célkitűzés. Nos, minden partner nem értett egyet ebben. A bizottság leült az Euró csoport összes tagjával, és megpróbáltuk azt elérni, hogy minden partner, megpróbáltuk azt elérni, hogy meggyőzzük az összes partnerünket arról, hogy valóban megbízhatóak voltak ezek a reformok, ezek a mechanizmusok, tehát garantálni lehet azt, hogy a szükséges intézkedéseket megteszik Görögországban. Tehát erről a második témáról is sikerült megegyeznünk tegnap. Sikerült azt elérni tehát, hogy az első felülvizsgálatra megtörténjenek a reformok, és ami a feltételrendszert illeti, az is megszületett. Ahogy láthatják, Görögország a partnereivel együtt a közösen tavaly augusztusban kijelölt útnak egy nagyon nagy részét már megtette, de még nem ért el a célhoz. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket az intézkedéseket meg is szavazzák a jövő héten, vagy az elkövetkezendő hetekben. Nyilván ez alapvető feltétele, szükséges feltétele, hogy mindez működőképes legyen. Nagyon fontos az is, hogy a stabilitási mechanizmus egy font, nagy összeget adjon Görögország, vagy teljesen elérhetővé Görögország számára, hogy a esedékes kamatokat kifizethesse. Klaus Link tegnap elmondta, hogy a likviditási helyzet elég feszült, úgyhogy mindenképpen megoldást kell erre is találni. Nézzük a harmadik csomagot, ez pedig az adósság kérdése. Ezzel az Európai Stabilitási Mechanizmus és a tagállamok foglalkoznak. Nos, el kell, hogy mondjam, hogy a bizottság meg van elégedve a tegnap elfogadott nyilatkozata. Dyson Blum úr javaslata az volt, hogy a rövid távú kérdésekkel foglalkozzunk először. Herkat nélkül és programváltoztatás nélkül kell ezzel foglalkozni, utána pedig a középtávú, tehát a 2018 utáni kérdéseket kell vizsgálni, hogy vajon kell-e itt kiegészítő intézkedés. Utána pedig a hosszú távú kérdéseket kell gorcső alá venni, tehát amelyek több évtizedre mutatnak előre, hogy az adósságot megfelelően tudjuk kezelni haircut nélkül. Görögország adósság állománya és ennek megfelelő kezelése alapvető része a tegnapi megegyezésnek. Remélem, hogy ebben a kérdésben a jövőben is nagyon nyitott és őszinte vita zajlik majd az Eurogrupon belül. Tegnap az, a görög intézmények és az intézmények képviselői megegyeztek abban, hogy intenzív munka következik, hogy végre véglegesíteni tudjuk a megállapodást. Május 24-én születik a következő döntés. Lehet, hogy az első két blokkot egyben sikerül úgy véglegesíteni, hogy a szükséges finanszírozást megadjuk Görögországnak, és a második csomagban pedig az adósság kezelés kaphat helyet. Dezenblum Lumur tegnap azt mondta, hogy két lehetséges út van, ami az adósság kezelés, adósság állomány kezelését illeti, paralel, tehát párhuzamos módon lehetne a legjobban ezeket a problémákat kezelni. Nyilván az a célunk, hogy mi hamarabb meg tudjuk hozni a döntést az első kifizetésről Görögországnak. Remélem ez a globális megállapodás mi hamarabb megszületik, amely konkrétá teszi Görögország reformjait, amely lehetővé teszi Görögországnak, hogy gazdaságilag növekedő pályára helyezkedjen, és amely megerősíti a befektetők bizalmát. Elnök asszony, tisztelt képviselők, ezt szerettem volna bevezetőként elmondani, Természetesen bármilyen kérdésre válaszolok a továbbiakban. Tovább folytatjuk az elkövetkezendő hónapokban ezt az elkezdett utat, de meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon sok közös munka után bizonyosság az, hogy jó úton haladunk, és azt hiszem, hogy a május 9-i euró csoportülés mindenkinek az emlékezetében megmaradt, hiszen ez egy történelmi ülés volt, örülök annak, hogy ez a megállapodás megszületett, és ne felejtjük, hogy ez volt Európa egyik nagyon fontos ünnepe. Valójában nem nagyon ünnepeltünk tegnap, de valamit mégiscsak tehetünk. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen. Most pedig megkezdjük akkor a politikai frakciók képviselőinek a felszólalásaival a vitát. Déber úr kap szót először. Szép jó napot mindenkinek! Görögországról és a görög helyzetről vitázunk ma, valamint a program áttekintése a témánk. És hát tudjuk, hogy Görögországban a polgároknak nagyon sokat kell szenvedniük. Az is kérdés, hogy mit várnak a görögök, és mi mit várunk, amikor a reformagendáról tárgyalunk. Hát az egyik elvárás az az, hogy egy olyan országban érhessenek a polgárok, amely működőképes, amely az bevételekkel hatékonyan bánik, azaz jól működik az állam. Annak szükségessége, hogy megreformálják az államaparátust, ez nem csak görög téma, hanem európai szinten is az. Aztán az igazságszolgáltatásnak is jobban kell működnie egész Európában. A polgároknak azon kívánalma, hogy szociális biztonság legyen, gondolok itt elsősorban a nyugdíjakra, is adott leginkább az, hogy ezek hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, ezek a nyugdíjak és a nyugdíjrendszerek. Ciprasz miniszterelnök úr is nagyon világosan megmondta, hogy nincs más alternatíva, mint hogy megreformálni a nyugdíjrendszert. Annak érdekében, hogy a demográfiai trendeket követve valóban demokratikus maradjon és fenntartható maradjon. Aztán Európában itt van az a kívánalom is, hogy nem lehet több adósságot csinálni és felhasznál, felhalmozni mert akik felhalmoztak sok adósságot, azoknak a jövőképe sem túl pozitív. Az állam nem követe, költekezheti túl magát, nem költhet többet annál, mint amennyi eszköze van a költségvetésében, és hát Moszkovici úr is feltette a kérdést, hogy mi a helyzet a növekedéssel Európában. 18 milliárdot költött a Juncker csapat a növekedési programra, és nagyon bízunk abban, hogy Görögországban is célhoz ér az investíciós beruházási program. Tehát nagyon sok tehát a kívánalom, ezek összefüggésben állnak a változtatásokkal, reformokkal, és szeretném aláhúzni, hogy a görög kormány ezeket a reformokat most keresztül is akarja vinni. Hölgyeim és uraim, ez egy kívánalmi lista volt, egy kívánság lista volt, amit most elsoroltam, és a néppárt is aláhúzza ezeket. Nagyon nagy támogatást kaptunk, pénzügyi támogatást, és tulajdonképpen ezeket a változtatásokat sok kormány is támogatta, gondolok itt például Írországra. 2015-ben sokkal nagyobb az ír növekedési ráta, mint Kínáé. Jobb volt tehát Írország növekedés tekintve, mint Kína. És uh, nyilván az ottani miniszterelnöknek is köszönhető ez. Aztán négy ország, amely benne volt a megsegélyezett országok közül, ők már talpra álltak, Görögország még benne van ebben a csapatban, ezért itt rá kell kapcsolni. 0,7%-os a növekedés Görögországban 2014-ben és 2015-ben tavaly, amikor a Ciprasz kormány felállt, akkor mínusz 0,2%-os volt ez a ráta. Tehát gyakorlatilag bezuhant a gazdasági növekedés. Hölgyeim és uraim, a Cipresz politika, tehát ártott Görögországnak. A Samarasz kormány programja, amely egy évvel ezelőtt ö, ö, került az asztalunkra, azt jelentette volna, hogy egy milliárdot kellett volna még megtakarítania egy évvel ezelőtt Görögországnak, és akkor kikerült volna a programból, hogyha egy milliárdot megspórol. Most pedig arról vitázunk, hogy 5,4 milliárd eurót kell megtakarítani. Ez a mostani program. Tehát nagyon világosan ki kell mondani, hogy Görögország számára egy elvesztegetett év volt az elmúlt év, amely nagy mértékben károsította a görög gazdaságot. Cipras nemrég maga is beismerte, hogy egy kicsit naívan közelített a miniszterelnöki teendők felé. Erre csak azt tudom mondani, hogy a naív hozzáállás nem engedheti meg magának Európa. Hozzá kell tennem még azt is, hogy Cipras a választási ö, ö, ígéreteitből visszább kellett venni. Sok mindent ígér, de ezeket nem tudja betartani. És Görögországtól teljesen függetlenül azt kell mondanunk európai szinten is, hogy a populisták, akik azt mondják, hogy nem kell végigvinni a reformokat, azok a végén nagyon keményen meg kell, hogy fizessenek az ilyen állításokért. Mit kell tehát tenni? Hát a kompromisszum itt van az asztalon. Szerintem, hogyha nyitottak vagyunk egymás iránt, akkor előrébb tudunk lépni, és szeretnék még utalni arra, amit Mitsatrakis mondott a, a hozzászólásában. A helytelen politika alternatíváját írta le, teljesen stabil úton kell végig menni a reformok felé, ezeket végre kell hajtani, és a néppárt ezeket a programokat támogatja is, főleg, hogyha ezek a szolidaritást szolgálják. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Az első felszólalói kör után fogunk a kékkártyás kérdésekre rátérni, úgyhogy most Gianni Bitella kap szót az SZND nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy éve tört ki a legutóbbi görög válság, ezután ismételten Görögország a napi renden itt az Európai Parlamentben. A világ azóta megváltozott. Június 23-án nagyon fontos népszavazás lesz Európ eh, Európában, az Egyesült Királyságban. Sok minden megváltozott, de mi még mindig itt vagyunk, mintha egy rossz film remake-jének, remake lenne szó ismételten. Kedves kollégák! Ennek egy neve van. Egyféleképpen lehet ezt hívni, ez pedig az, hogy megpróbál, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy valamilyen módon segítsünk Görögországnak. Kérdés, hogy ezt megfelelő szándékkal tesszük-e. Görögország nagyon komoly áldozatokat tett, az Eurostat mondta, ez Moszkviszi úr, az Eurostat elmondta, hogy jobbak a görög statisztikák, mint a becslések, mint az előzetes becslések, Mindent megtettek a görögök, amiket kértünk, amit kértünk tőlünk, például a közigazgatás reformját is megtették, végrehajtották. Én van egy dolog, van egy dolog, amiben nem értek egyet Weber úrral. Szerintem nem a a probléma, hanem a nemzetközi valuta alap. A szélsőségesek, akik egy úgynevezett vindikatív magatartás keretében szeretnék megbüntetni Görögország. Ez azt jelenti, hogy a görögöknek még hosszú évekig kell különböző intézkedéseket elfogadnia, és ezzel azt hiszem, hogy csirájában folytják el a gazdasági növekedést majd. Nem szabad újabb válságot kikényszeríteni, ez felelőtlenség lenne. Szeretnék köszönetet mondani Moszkoviszi úrnak, illetve az Európai Bizottságnak. Azt gondolom, hogy minden feltétele megvan annak, hogy a review-t lezárjuk, és könnyítsük az terhet, hiszen erre egy évvel ezelőtt ígéretet tettünk. A frakcióm nevében büszke is vagyok, hiszen már kezdettől fogva azt mondta a szocialista frakció, hogy ha megfelelő és tisztességes kompromisszumot találunk ki, és okos reformokat tud végrehajtani Atén, akkor sikerül megoldani a problémát. Ez megtörtént tegnap, most pedig mindenkinek vállalnia kell a felelősségét, és el kell végezni a munkáját. Le szeretném szögezni, hogyha a nemzetközi valóta alap szabotálni akarja még egyszer ezt a megegyezést, akkor az uniónak kell, hogy legyen annyi bátorsága, hogy egyedül folytassa tovább az utat. Next speaker is Mr. Marias. Two minutes. Mária úr kap két percben szót. Tisztelt Moszkovicsi úr, Réve úr, hat éve zajlik Görögországban a reform. Közben a gazdasági erőnk 50%-át elveszítettük, a lakosság tömegei kerültek a szegénységi küszöb alá, és több ezer kis és középméretű vállalkozás csukta be a boltot. A görögök vagyonukat külföldre utalták, és 2016-ban megint elolvadni látszik a gazdaság, és továbbra is vakon állunk hozzá a problémához. További 5 milliárdnál több megtakarítást követelnek tőlünk, és a kormány kénytelen valóban ennek megfelelő intézkedéseket hozni. Az Eurocsoport, Moszkovicsi úr, tegnap a szokásos, hagyományos úgynevezett reformpolitikát nyomja le a torkunkon, és Weber úr is ennek a harcosa, élharcosa, takarékoskodni, növelni az adókat, megszorítani. Új társadalmi katasztrófa van kibontakozóban, elszegényedett a lakosság, ugyanakkor további takarékosságot várnak el tőle. Miközben az Európai Központi Bank nyereséggel forgatja a Görögországnak átutalt hiteleket. A görög adósság tömeget pedig csak nagyon komoly feltételek mellett hajlandók egyáltalán újra vizsgálni. Ön azt követeli tőlünk, hogy még több adósságba süllyedjük bele, miközben amit eddig Görögországgal szemben bevezettek, nem hozott eredményt. A reformok maguk is pénzbe kerültek, a bankokat is meg kellett menteni, és az olyan emberek és ideológusok, mint Weber úr, ezzel a saját német, illetve francia bankoknak tettek jót, bankjaiknak. Gulár asszony kap szót. Köszönöm elnök asszony, köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk örömmel hallom, amit mond, hogy konstruktív volt a vita az Eurócsoportban, valami elkezdődik, de mégis van bennem valami fenntartás, mert az ilyen viták már 2005 óta tartanak, és mindig ugyanazt mondja el minden fél, minden európai polgár pedig, görög vagy nem görög, annyit érdékel, értéke, hogy hat éve csúcs csúcsot követ, és nem születik megoldás. 2010 óta játsszuk ezt. Mario Monti jelentése óta látható, hogy a növekedés nem jött el, és a Juncker terv mellett is gyakorlatilag lassul az eurozóna gazdasága, és különösen a görög gazdaság, de a 28 a gazdasága sem kezd fel ívelni. Ami az alapokat illeti, egy kicsit az a benyomásom meg az eljárást, hogy az intézmények, amelyek a döntéseket hozzák, nem teljesen legitimek. Nyilván van felelősség bennük, de nem átlátható a működésük és ha így haladunk tovább, akkor nem fogjuk sem az egy, a három, a négy elnökség, a bizottsági blueprintekkel sem tudjuk majd megmenteni az eurozónát, és a Brexit kapcsán kellett volna intézkedéseket hozni az euró megerősítésére, ezt elmulasztottuk, és még ennél is jobban aggaszt, hogy 2018-ig még nagyon sok dolgot meg kell valósítani. Mit gondolnak, kitartják, kitartanak a görögök addig, és mi lesz a francia és a német választásokon? Dimulis úr kap szót, két percben, köszönöm elnök asszony. Weber úr, ön öt percig beszélt, és ötször említette Cipras miniszterelnök úr nevét. hogy Mitsotakis pártját segítse innen is. Ugyanakkor 2009-ben világossá vált, hogy a neodemokratia eh, csarben hagyta Görögországot, hatalmas adós állományt eh, halmozott föl, ezt tette az önök néppártja Görögországban a passzokkal közösen. 80%-os lett a GDP arányos eladósodás. Úgyhogy Weber úr, ne torzítsa a valóságát. Lehet, hogy Ciprasz úr idealista, de az biztos, hogy a bajokat nem ő halmazta föl, és a görögök többsége továbbra is őt támogatja miniszterelnöként. Az csoport találkozásán tegnap úgy tűnik, hogy tényleg valamilyen apró áttörés történt hat év megszorítása politika után, valamivel racionálisabb döntés született. Mindenki belátja, hogy Görögországnak gazdasági stabilitásra van szüksége, a növekedéshez való visszatérésre, és Moszkovicsi úr is belátja ezt, ettől még Görögország adósságát kezelni kell, úgyhogy az európai adófizetők ezt ne e, sínyeljék meg. Új megközelítésre van szükség. Eddig a bankok megsegítésére helyezték a hangsúlyt, és ezeken keresztül követeltek tulajdonképpen még többet Görögországtól. Az IVF is folyamatosan takarékosságot, takarékosságot követel. Tegnap azonban az Eurogroup, az Eurocsoport adóság könnyítés mellett tette le a vaksát, voksát. Egyfelől nekem itt nyilván Görögország nevében minden aláírt szerződést a betartásra kell, hogy ösztönözzek, de Európának is teljesíteni kell azt, amit vállalt, az adósság részleges könnyítését elengedést. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jean-Claude Juncker itt azt mondta a a kezdetén, hogy a szociális igazságosság legalább olyan fontos, mint az államháztartás stabilitása. Úgynevezett segítségi, segítő terveket adtunk, vagy segítő programokat adtunk Görögországnak. Nos, sokan azt mondják, hogy Görögországnak a múltbeli hibáiért kell fizetnie. Azt hiszem, hogy vannak olyanok, akik mégiscsak profitáltak ebből. Gondolok a politikai klientelizmusra is. Szerintem ők profitáltak az elmúlt évekből, de mégsem ők fizették meg ennek az árát. Most viszont az a lényeg, hogy az optimizmus ismételten eluralkodott a tegnapi Eurogroup ütés, ö, ülés után. A kérdés csak az, hogy az adósságot hogyan fogjuk elprogramozni. Szerintem 2010-től kezde, kellett volna elkezdeni, ezt az átstruktúrálást megoldani, vagy véghez vinni. Hat év tett el ezóta. Most pedig még mindig csak arról beszélünk, hogy hipotetikusan enyhíthetünk Görögország adósságán. A megszorítási, megszorítási programok, amit a hitelezők még csak súlyosbítottak, most erről még az IMF is azt gondolja, hogy szociális szempontból ez tarthatatlan, sőt kontraproduktív. Tehát maga az IMF is azt mondja, hogy, hogy csökkenteni kell az adósságot. Az IMF tudja, hogy hogy kell válságot kezelni. Jó lenne, hogyha legalább odafigyelnék rájuk, restruktúrálni, át kell struktúrálni a görög adósságot. Remélem, hogy végre elismerik majd azok, akik eddig a megszorítások mellett álltak ki, hogy nem volt igazuk. Három percen van elnök asszony. Tehát jó lenne, hogyha nem csak a politikai hitvallás szerint, hanem a józanés szerint is gondolkodnak. A tegnapi Eurogrup, a beruházásról is szó volt. A beruházások aránya 60%-kal csökkent Görögországban a válság kezdete óta. Mit adunk nekik cserébe? Néhány, a Juncker terv néhány morzsáját elszórjuk Görögországban. Egy igazi adórendszerre van szükség. Az biztos, hogy a görög kormányok, egy, egymás követő görög kormányok nem voltak túlságosan lelkesek ebből a szempontból, tehát nem akaródzott nekik egy igazi reformot végrehajtani. 58 ezer állami alkalmazottat bocsátottak el az elmúlt években, úgyhogy most nem is tudom, hogy ki fogja végrehajtani ezeket a megszorító intézkedéseket. Görögországot gyakorlatilag magukra, magára hagytuk a menekült válsággal kapcsolatban. Így nem lehet a görög államot újra strukturálni, sem a görög gazdaságot. Azt hiszem, hogy ez az utolsó esélyünk, hogy tegyünk valamit Görögországért. Köszönöm. Wolf úr következik. Három percre. Elnök asszony, köszönöm szépen. 2001-ben az eurózónához való csatlakozáskor azt mondta a pénzügyminiszter Görögországról, hogy mi leszünk Európa. Szíve újra nagyobb lesz a jólét, végre nagyobb lesz a stabilitás, és még inkább úgy fogunk tudni élni, hogy valóban a jólét mindenkit elérjen. Hát ehhez képest nézzük meg, hogy hol tart Görögország ma. 25%-ot sórolja a munkanélküliség, 52%-on áll a fiatalok munkanélkülisége. Akik elhagyták az országok, 200 ezeren vannak a fiatalok közül. 6 ezeren vetettek véget az életüknek a válság után, és 40 milliárdot költött az ország a megszorítási intézkedésekre. A jövő hónapban 5 milliárdot kell kötni, költeni azokra, akiknek hát a vezetése alatt működik az ország, azaz a Trojka és a Központi Bank. Tehát amit 2001-ben bejelentettek, mint kiváló tervet és jövőképet, hát abból semmi nem lett. Itt járt nálunk egy ember, aki az akkori brit miniszterelnöknek azt mondták, hogy ne legyenek megszorítások, és hát szinte Cézár és Brutus jut eszembe, mert a te is fiam Brutus esete ismétlődik meg. Az akkori brit, az akkori görög miniszterelnök a népszavazás követően is azt mondta, hogy nem kívánják megvalósítani a megszorításokat, mert ez a program gyakorlatilag nagyon naív, és a görög polgároknak a szívéig hatolt egy szúrás volt a szívükbe. Itt szolidaritásról papolnak, miközben nem arról van szó, hogy nem törődünk velük. Persze, hát itt nagyon sokan elpesgőznek, szép és kényelmes életet élnek, de a másik oldalon ott vannak azok, akiknek a családtagjaik véget vetettek az életüknek, ha említettem ezt a 6000 embert. Az utóbbi öt évben 75%-kal csökkent a görög gazdasági növekedés, Azonban mégiscsak van remény a görögök számára, mert ahogy Pitella úr is elmondta, 23-án lesz nálunk a népszavazás, mi szavazhatunk arról, hogy kiléphetünk-e, és nekünk azért jobb a helyzetünk, mert nem köt bennünket ennyi minden az euróhoz, nem kontrollál bennünket az IMF, de a görög országiak azt mondják, hogy ha nem maradtok bent, akkor elvándorol a pénz is az országból, sőt az emberek is elmennek, de amikor végre meglépik és a szabadság útjára lépnek, úgy, ahogyan a britek teszik majd ezt június 23-án, akkor szabadulnak fel, igazán is tudnak elindulni a növekedés és a jólét útján. Köszönjük szépen, de Graf képviselő következik másfél percre. Elnök asszony, Görögország csődben van. Az ország gyakorlatilag egy olyan beteghez hasonlítható, aki fél évente infóziót kap. Ez már 5 milliárdba került, és hát mi történt ezzel a pénzzel? 10 milliárd folyt be a költségvetésbe, 140 milliárdot költöttek arra, hogy német és francia bankokat mentsenek meg, és az olaszok is érintettek. Tehát az európai elit hibáért Görögországnak kell fizetni ezért. Hollandiánál 25 milliárdról van szó, olyan összeg ez, amit sosem kapunk vissza. Ezt a hollandok tették le az asztalra ezt az összeget, és mennyi mindent elvégezhettünk volna például az idősek, a nyugdíjasok érdekében, akár a határok megerősítése érdekében, a nagyobb biztonság szabadulásáért. A miniszterelnök már a választások alatt elmondta, hogy egyetlen centet sem kívánunk Görögország felé közvetíteni. Gyakorlatilag romeltakarítás zajlik annak eltakarására, hogy az ország, Görögország csődben van, sőt, hát az EU is. Mesterségesen tartják életben ezt az országot nem lehet még több milliárdot Görögországba pumpálni, nem lehet még többet megtakarítani az emberek nyugdíjai kapcsán. A drachmához vissza kellene történ- térnie Görögországnak, mert ami elég, az elég. Papadakis képviselő következik még egy percre. Az a törvény, ami tegnap megszavazásra került, tulajdonképpen kivérezteti az országot. Lehet, hogy a kormány megszavazta, de a polgárok semmiképpen nem fogja. Viszont ott van az EU, az IMF közötti megállapodás, ami arra mutat, hogy a munka értékelése és a nagy tőke előnyben részesítése az, ami itt a legfontosabb miközben a polgárokra, a népről elfeledkeztek a válság során. El van nyomva mindenféle mechanizmussal a nép, és a népesség jogát szinte nem tartják tiszteletben. És ez nem csak Görögországot érinti, hanem nagyon sok más országot is, és ez csak akkor fog befejeződni, hogyha ezt a fajta politikát végre befejezik, mert mindenki érdemes arra, hogy jólétben éljen. Köszönjük szépen, Kefaloginánis képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen. Winston Churchillnek igaza volt, amikor azt mondta, hogy ha ha nem szeretnénk, hogy gondunk legyen a baloldaliakkal és a populistákkal, akkor hagyni kell, hogy hadd kormányozzanak egy néhány hónapon keresztül. Na, pont ezt láthattuk Görögországban. A baloldali kormányzás néhány hónapja nagyon sokba került a görögöknek. Szamarasz kormány alatt a megszorítási intézkedések cél összege 1 milliárd euró körüli volt, most pedig a Ciprasz kormány esetén legalább 5 milliárdnyi csomagról van szó, és a következő csomag pedig 3 milliárdos lesz majd. A Ciprasz kormány a könnyebb utat választotta, az adókat megemelte, de hogyha az ember megemeli az adókat, akkor lecsökken az emberek jövedelme. Elképzelhető, hogy az egész program nem lesz működőképes, és attól tartok, hogy decemberben ismét elővesszük itt ezt a témát. 2012-ben az adósság esetében egy csökkentést hajtottunk végre, 16-ról 4-re csökkentettük. Az adósság megszüntetés nem alkalmazható Görögország esetében, tehát a görög kormány nem takarózhat ezzel. Jó lenne, hogyha ismételten gazdag, gazdagságot tudnának termelni a görög termelőerők. Ezt kívánom. Köszönöm szépen, Gualtieri úr. Következik két percre. Köszönöm, elnök asszony. Nehéz tagadni azt, hogy a tavaly nyári görög memorandum nagyon nagyra törő volt, a stabilitás, a növekedés, a versenyképesség és a szociális igazságosság közötti egyensúlyt próbálta volna megvalósítani, de egyáltalán nem egyszerű ezt végrehajtani, hiszen nagyon tág értelmű, tehát minden dimenzió, nagyon sok dimenziója van. De azt is azt sem tagadhatjuk, hogy Görögország, a görög kormány teljesít, a intézkedéseket végrehajtják, struktúrás reformokat hajtanak végre. Végre strukturális és fiskál intézkedésekről meg sikerült egyezni az első felülvizsgálat nyomán. A kontingenciós mechanizmus remélem, hogy a görög javaslaton fog alapulni, és nem jelent ez majd plusz preventív megszorításokat a görög lakosság számára. Tudom, hogy az, hogy az európai intézmények emellett érveltek, de a korábbiakban bebizonyosodott, hogy ez a megközelítés nem végrehajtható. Remélem tehát végre más eredmények felé próbálunk elmozdulni. Nagyon örülök annak, hogy újabb adósságjóvá írás történt meg. Itt az ideje, hogy újabb intézkedésekről kezdjünk el beszélni, mint például a lefutási vagy a futamidő megváltoztatása. De hogyha ebben megegyezünk, az még nem jelenti azt, hogy nem követhetik ezt újabb intézkedések a jövőben. Május 9-e jó nap volt Európa történetében. Szeretnék köszönetet mondani biztos úrnak is, hiszen ebben nem kis szerepe volt. Jó lenne, hogy ha május 21-ére az Eurogroup ezt a témát lezárná, hogy Görögország végre növekedhessen, a görög gazdaság, és egyértelmű jelet kell mutatni a külvilágnak, azt fogjuk megmutatni, hogy Európa képes a válságokat megoldani, és integritással. Köszönöm szépen. Következő felszólalom Klüke úr. Meglepő ezt a sok ténytorzítást hallgatni itt számomra. Emlékeztetnék arra, hogy hat évvel ezelőtt napra pontosan az európai szerződéseket azzal megszektük, hogy eh, mentő ernyőt vontunk Görögország fölé. Három éven át pénzt kapott Görögország, és 2010-ben ezt be kellett volna fejezni. Hat évvel később Görögország még mindig nem áll a saját lábán, minden évben 2006 óta évekkel, évtizedekkel próbáljuk újra meg újra kitolni a támogatás határidejét. Ez a fajta politika megbukott. Ha maga a biztos azzal álltat minket, hogy Görögországnak majd jobban megy, majd nem sokára, akkor ezt most már nem vesszük be, mert ezt egy évtizede hallgatjuk már. Amikor Pitella úr a szocialistáktól azt mondja, hogy majd az IVF e a bűnös a válságban, ez ellentmond a tényeknek. Görögország nem takarékoskodott eleget, három évvel ezelőtt lezárhatta volna ezt a folyamatot. Görögországnak ki kell lépni az euróból, és utána majd kaphat esetleg adósságcsökkentést. Luke úr! Grapini asszony szeretne önnek kékkártyás kérdést föltenni, elfogadja? Köszönöm. Elnök mondja, hogy harmadszor is megadta a kérdezés lehetőségét. Luke úr, hallgatom, amit mond. és az, amit mond, a néppárt véleményét képviseli. De közben önök is a szolidaritásról beszélnek, csak akkor mit értenek ez alatt? Görögország az Európai Unió teljes jogú tagja. A szerződésekben világosan megfogalmazódik a szolidaritás, és ennek a megnyilvánulása. Ön akkor a szerződéseket átírná? Luke úr, Grappini asszony. Az a meggyőződésem, hogy igen, szolidaritásra szükség van, azokkal szemben, akik szegények, akiknek nem megfelelő az infrastruktúrájuk, akiknél nincsen kellő szociális infrastruktúra, amit fejleszteni kell. De nem gondolom azt, hogy azzal is szolidaritást kell vállalnunk, aki nem tud gazdálkodni, nem akar jól gazdálkodni, aki eladósodik, aki túlvállalja magát, és aki a megállapodott feltételeket, amiket maga is aláírt, nem teljesíti éveken át. A feltételességet komolyan kell venni mindkét oldalnak. Artuis az úr kap szót, köszönöm szépen. A tárgyalások az európai intézmények között és Görögország között most már hat éve zajlanak és egyre súlyosabb ö, szenáriók alakulnak ki, illetve hangzanak el. Ö, a pénzügyi válság, a csőd fenyeget. És ha ez bekövetkezik, akkor, akkor ez mindenkinek a felelőssége, a hitelezőké, és a hitelfelvevőké is. 2009 óta látható, hogy a görög adósság nem fenntartható mértékű, ezt nem fogja tudni az ország törleszteni, és ennek a felelősségét demokratikus módon meg kellett volna már állapítani, hogy a hitelezők bizalma helyreálljon. Ezen túlmenően, vagy ehelyett számomra felfoghatatlan sémákat generáltunk, hoztunk létre, és az állam adóssága közben ennek az országnak kétszeresére nőtt, a saját GDP-je kétszeresére a stabilitási és növekedési paktum nem ö, veszi figyelembe azt, hogy ö, ez a kormány nem felelősen, vagy előző kormányok sem felelősen gazdálkodtak, és most megtévesztés azt mondani, hogy ez a politika eredményre fog vezetni. Itt a politikai egyeztetés helyett a realizmusnak kéne átvenni a terepet. Huntis, képviselők következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A tegnapi ülés az Csoport részéről egy olyan döntéshez vezetett, amely Görögország rovására történt. Újra az történt, hogy jövő beni jövő, a jövőt érintő döntés fog születni, legalábbis ez hangzott el, de ez nem így van. Mert a pénzügyminiszter gyakorlatilag beadta a kulcsot. És ezen az alapon tört, döntöttek a hitelezők arról, hogy mi történjék Görögországban, és ez nem a görög nép vagy a kormány akarata. Na most mindez mit jelent a vállalkozások és a KKV-k számára? Hát az, hogy a döntéseket gyakorlatilag a hitelezők hozzák. Nagyobb lesz az egyensúlytalanság, nagyobb lesz a szegénység, a munkanélküliség, és a reformprogram gyakorlatilag csak ezt erősítette tovább. A görög kormány persze hát ezeket úgy hajtotta végre, hogy kozmetikázzák az eredményeket.

megoldást. A bizottság is ismeri, az eurócsoport is ismeri, mindenki tudja, mi a megoldás. A probléma az elazósodás mögött igazából részben az is, hogy nyomás alá helyezik az országot. Most meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a válságból kiusson az ország. Nem ezek az intézkedések, amelyeket a trojka szuszakolt rá az országra. Nem ez a megoldás. Eddig csak a nép ellenében ható intézkedéseket kellett foganatosítani, amelyel csak tovább romlott a helyzet, és ahogy ön is mondta, igen, olvashattuk a német sajtóban is a sok milliárdot, amelyet ráköltöttek az országra, és amelyek aztán francia bankokhoz is vándoroltak. És hát kollega, ön is tagja ennek a tisztelt háznak, és Moszkovici úr is nagyon jól tudja, ő is elmondta, hogy minden reformprogramnak, segélyprogramnak kéne lenni, miközben pont az ellenkezőjét hatták el, félbe szakították az előadót, mivel bőven túllépte a felszólalási időt. Urtasun képviselő következik egy percben. No, no, no puedo evitar sonreír cuando escucho a la bancada muszáj mosolyognom, amikor ilyesmit hallok. Még azt is, még azt hiszem, hogy egy kicsit túlzás azt mondani, hogy Görögország meghamisította a statisztikákat, hogy beléphessen az euróövezetbe. Jelenleg egy lehetetlen szendvics próbálja meg az görög problémát orvosolni az IMF hihetetlenül komoly feltételeket támasztani. Tegnap ugyan történt egy kis előlépés, de ez kicsi előlépés. Úgy gondolom, hogy az adósság ástruktúrálását sokkal bátrabban kéne megtenni. A lehető leggyorsabban kell ez hozzáfogni. A második dolog pedig az egy olyan ország, ahol a szuperávit 1%-kal több, mint amit kért a megszorítási program, és amely elkezdett elkezdett recesszióból, a recesszióból kilépni, egy ilyen országtól plusz megszorító intézkedéseket kérni, öngyilkosság. Szerintem ezt nem lehet megtenni. Úgy tűnik, hogy itt prevenciót akarnak megvalósítani, de ennek nem most van itt az ideje. Segítsünk inkább Görögországon. Köszönöm. Thank you. There is a blue card for you. Köszönöm. Kék kártyás kérdést szeretne önnek föltenni Fronzulika úr. Elfogadja? Igen, akkor parancsoljon Fronzulika úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. A kollégánk utalt arra, hogy milyen feszültség uralkodik, vagy nem az EU és az IMF között. Nos, fiskális szempontból Görögország valóban előrelépett, és a kérdésem az lenne, hogy ön szerint az EU és az IMF közösen, politi- nem közösen kéne politikai és pénzügyi megoldást kidolgoznia? Úr, úr, Kedves kolléga, hát ez lenne az ideális. De ehhez az kéne, hogy racionális dolgok, racionálisan módon történjen az érvelés, tehát át kell struktúrálni az adósság visszafizetést, ezt az EU nem hajlandó elfogadni, pedig erre van szükség van, és nem szabad újabb eh, recesszióba döntő intézkedéseket eh, elfogadtatni. Nyilván az lenne a jó, hogyha eh, a két szervezet együttműködne és egyetértene, de úgy tűnik, hogy az EU blokkolja azt, amit az IMS szeretne elérni. Köszönöm. Szanyi úr, egy perc. Zanni úr, egy perc. Hallottuk tegnap az örömódát, de azt hiszem, hogy nagyobb, le, alkalmasabb lenne, hogyha itt egy temetési menetet, zenéjét hallgattuk volna. Eddig, amit az EU, amivel az EU próbálkozott Gorogország esetében, az, az katasztrófa volt. Az első két csomagban, a megmentési csomagban több mint 210 millió euró volt. A harmadik program pedig ugyanazokból a hibákból indul ki, mint az előző kettő. Én nem tudom elfogadni az adósság csökkentés, ez gazdasági szempontból bolondság, és mindenképpen bolondság az is, nagyon nagy hiba a görög lakosság felé is. Nincsenek szociális jogok már, 12 reformal reformot hatottak végre a nyugdíjrendszerben, de ez nem elég. Európát újabb megszorításokat helyez előtérbe, hogyha nem siker elérni a célkütőzéseket. Görögországot megint megszégyenítjük. Nincsenek, nincsenek perspektívái Görögországnak, hogyha nem szabadul meg az eurótól. Köszönöm szépen, Vilemszki kolléga következik. Másfél perc. Köszönöm szépen. Nos, hát ebben a házban hányszor hallottuk, hogy az aktuális segélyprogram Görögország számára működni fog, stabilitás lesz, és változás kerekedik ki. A 28 parlament a tagállamokban is azt hangoztatták, hogy ezek az aktuálisan elköltött milliárdok nem elvesztegetett pénzek, amelyeket csak úgy kidobunk az ablakon, a Peloponnészos környékén. Egyre nehezebb, rosszabb a helyzet, romlott a helyzet, mert a körög adósság halmaz 183% a gazdasági teljesítménynek, és minden közgazdász azt mondaná, hogy ez nem refinanszírozható. Hogyha mindennek, az egész segélyezési politikának megnézik a másik oldalát, a Spiegelben olvasható egy cikk, az Európai Intézet a menedzsment és a technológiáért azt mondta, hogy 95%-a ezeknek a pénzek nem az polgárokhoz, a KKV-khez jutott el, annak érdekében, hogy a gazdaság kerekeit és motorját felpörgessék. 95% gyakorlatilag a bankok torkán csúszott le, akik egy szemétpolitikát folytatták. Az Európai Központi Banknak az olcsó pénzéből kötvényeket vettek Görögországban 15-20 százalékos kamattal, és nem is vonták őket felelősségre. Ebből a válságból az egyetlen kiút az lehet, hogyha a görögöket kivesszük az eurozónából, annak érdekében, hogy saját magát versenyképessé tegye az ország, és mindkét területet, tehát amely nem függ a segélyezési politikától, és Görögország a másik oldalon, tehát mindkét fél megkapja azt a lehetőséget, hogy közösen teremtsenek jó jövőt maguknak. Köszönöm. Pontulis one minute. úr, egy perc. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag ez egy abszurd színdar, amiben csak nézők vagyunk, mert tényleg abszurdum, ami zajlik Európában. Ez a fajta megtakarítás, egy olyan dolog, amit elbírtunk, elnéztünk, eh, ott van a Siriza, a kormányon, amely gyakorlatilag a németekkel szemben az utolsó szeretét is feladta az országnak. Most pedig nekünk az lenne a feladatunk, hogy megelőzzük, hogy széthújjon az ország, hogy még jobban a, a hitelezők karmai közé kerüljön. A szociális adókat megnövelték, és más intézkedéseket is foganatosítottak annak érdekében, hogy a megtakarítási program működjön, de a pénz, amit kaptunk, az nem a görögök zsebébe vándorolt, hanem a különböző európai bankokhoz ment. Kevesebb, mint 5%-át kaptuk meg ezeknek a pénzeknek, ez csapódott le a házat a költségvetésben. Tehát a reform programmal, és azt hát láttuk a Handelsblattban is, hogy a pénzeknek a nagy része tényleg a bankokhoz vándorolt. Egyre nagyobb az adósság állomány, amit felhalmaztunk, miköz, még akkor is nőtt, miközben a segélyprogramról a tárgyalások zajlottak, úgyhogy szerintem tényleg ott állunk majdnem, hogy a halálunkat éljük meg. Köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy Görögország egy jó útra lépett, sokat kellett várni arra, hogy végre a reformokat elkezdjék végrehajtani, meg kellett várni, míg ez megvalósul. Ideje volt annak, hogy újrainduljon a gazdasági növekedés. Ma örülünk annak, hogy van néhány konkrét eredmény, de alapvetően a görög nép érte el ezeket az eredményeket, nagyon bátrak voltak, a görög lakosok nagyon sok mindent viseltek el, és most is nagyon nehéz helyzetben vannak. Ők voltak azok, akik el kellett, hogy viseljék az összes reformot. Még mindig nagyon nagyok az eltérések a görög társadalomban, egyesek nyomorban élnek, más, mások pedig privilégiumokat élveznek. A görög kormánynak tudatában kell lenni annak, hogy az európai rugalmasságnak feltételei vannak, mégpedig az, hogy a reformokat végrehajtsák. Örülök annak, hogy az Eurogroup végre elkezdett arról beszélni, hogy az, adat, hogy az adósságot hogyan lehet átstruktúrálni, de még mindig 160 százalékos a GDP arányában az államadóság aránya. Igazi erőfészítések kellenek ahhoz, hogy a görög gazdaság stabil lábakon álljon. Sokan kritizálják az Európai Unió fellépését, de az EU nélkül Görögország még mélyebb válságba sodródott volna. Kékátyás kérdést kapott Epidiaios úrtól. Elfogadja? Öné a szó akkor a kérdés feltevésére. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a kékátyás kérdést képviselőasszony beszélt arról, hogy Görögország milyen haladást ért el Samarasz úr elnök kormányzása alatt. De tudja, hogy Samarasz úr felelősséggel is rendelkezik, mégpedig részben felelős a jelenlegi helyzetért, ugyanis aláírt egy nyilatkozatot, majd egy másikat, és illegális módon próbálta az ország harmadik számú pártját kiszorítani a hatalomból. Samara Szulval kapcsolatban mindössze annyit jegyeztem meg, hogy az ő kormányzása alatt elkezdett fellendülni a görög gazdaság. Sajnálatos módon Franciaországban még ez a fellendülés sem tapasztalható. Tehát reformokra került sor, és persze vannak különböző osztott felelősségek, de ez a növekedés mégiscsak pozitív volt, és igazából sajnálatos, hogy megtorpant a, torpant a fejlődés. Bulman úr kap szót másfél percben. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy az Eurogroupnak a véleménye lassan-lassan, szépen lassan azt mutatja, hogy a pénzügyminiszterek vitájába kezd visszatérni a józanész. És Moszkovic úr ön és a kollégái is dicséretet érdemelnek, azonban eredményekre van szükségünk fog, munkanélküliség, sztrájkok, a beruházás hiánya. Ezt tapasztaljuk a 2008-as és 10-es világgazdasági válság óta. Görögországban munkahelyekre van szükségük az embereknek. Hölgyeim és uraim, a néppártban három jelentős felszólaló is azt mondta, hogy az ő kormányuk Dél-Európában mindig mindent jól csinál, és mindenki más rosszul csinálja a dolgát. Igazából azt se hiszem el, hogy önök komolyan veszik, amit mondanak. Ha visszatérnének a plenárisra, szeretném hallani azon reformoknak a sorát, amit Szamarasz úr egyébként véghez vitt. Kérem, ezeket részletesen mondják el. Különben ez az érvelés igazából nem állja meg a helyét. Azt hiszem, hogy nem csak Görögországnak, hanem egész Dél-Európának szüksége van gazdasági perspektívára. Meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet az emberek tehetségét kihasználni, hogyan lehet hozzá, hogyan tudnak hozzájárulni a gazdasági munka megosztáshoz az Európai Unióban. Végre ezt a vitát kellene megkezdeni, és ne csak az adóság visszafizetéséről beszéljünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Starbati képviselő következik egy percre. Elnök asszony. Pitála úr az előbb arról beszélt, hogy úgy tűnik neki ez az egész, mint hogyha egy filmet nézne. Ez nekem is, nekem is ez az érzésem, olyan, mint hogyha megszakadt volna a film, és ugyanazok a jeleneteket eh, eh, játszanák újra és újra. Ugyanez a benyomásom. Olyan, ha sokszor hallottam ezt már itt a parlamentben, annyiszor mondogattuk már, fogadtuk meg, hogy mit fogunk csinálni. Moszkovici úr azt mondja, hogy a görögöknek mit kell eh, csinálniuk. Ezzel tulajdonképpen megfosztjuk a görögöket az önrendelkezéstől, és azt mondja, hogy ezzel majd jön majd a növekedés és a eh, versenyképesség, stb. Ez nem így van. Az Economist is megállapította, hogy a görög gazdaság reménytelenül esélytelen és versenyképtelen. Miért, ment, miért csökkent a munkanélküliség Németországban 10%-ról 5%-ra, és miért növekedett 10-ről 15%-ra, vagy még többre délen? Azért, mert az euró rossz relatív valuta. Eh, az Európai Parlament eh, csak az euró körül táncol, és csak ezt óvja és védi, ahelyett, hogy a problémákat megoldana. Köszönöm szépen, Torvát képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit szélesebb kontextusban kellene figyelni a problémát. Hogyha megnéztük a gazdaságot látjuk, hogy az 50-es, 60-as években 5-6%-os növekedés volt, ez a 70, es években megváltozott. Most amire szükség van, ez egy új kohéziós politika. Ahhoz azonban, hogy egy új kohéziós politikát valósítsuk meg, ehhez egy olyan költségvetésre van szükség, amely megfelel ezeknek a kihívásoknak. Nincs sok értelme arról beszélni, hogy ki mit hibázott el, de egyetlen politikus sincs az Európai Parlamentben, vagy akár másik máj parlamentben, aki azt állíthatná magáról, hogy mindent jól csinált. Minden politikusnak van valami a számláján. Úgyhogy nem egymást kellene hibáztatni, hanem egy új költségvetés felé elindulni, és megpróbálni a problémákat megoldani azon országokban, amelyek veszélyes vizekre sodródtak. Köszönöm, Szakorova asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örömömre szolgál, hogy a legtöbb hozzászóló elismerte, hogy a görög nép ellen bűncselekményt, bűnt követtek el. De hát a tegnapi fejlemények is megerősítik, nagyrebecsült barátaim, hogy, hogy van egy domináns Európa, amely fityet hány a demokráciára, az emberi jogokra és az emberekre. Nem zavarja őket, hogy szenvedést mérnek a görög népre. A görög miniszterelnök azt mondja, hogy a radikális alternatíva egy illúzió. Úgy tűnik, hogy nem hallgatják meg azokat, akik a társadalmi igazságosságért szólalnak fel, vannak, akik nem adták be a derekukat, akik nem engedtek a zsarolásnak, és akik nemet mondtak eh, a diktátumokra. A felülvizsgálatnak több fajtája van. Az egyik azzal számol, az egyik forgatókönyv, hogy a görögnébe eh, lehet nyomni, a másik pedig az, hogy ellenállnak majd. Köszönjük, Eva eh, Zsoli egy percben. Köszönöm, biztos úr, elnök asszony. Handelsblatt mm, megerősítette, hogy Görögországnak eh, szánt támogatások 95% az európai bankoknak a hitelezőknek a zsebében landolt. 5% maradt Görögországban. A Ciprász eh, kormány megszavazta ezt a megszorító csomagot, eh, a görög eh, adóság újra gondolásáért cserébe. Elindultak a tárgyalosság, egy ideglenes kompromisszum született. Az átalakítása a jelenlegi program lejárásával 2018-ig tarthat. De hogyan lehet a jövő, mm, ilyen körülmények között a jövőre gondolni egy gazdaságban? Gazdasági és társadalmi szenvedést mérnek így az országra. 2018-ban, amikor az új megszorító csomagot bevezetik majd Görögországban, akkor már csak emlék lesz a mm, adósság átütemezése. Újabb és újabb hívákat követnek el, a görög eh, nép meg eh, eh, kell viselni ennek a terhét, és a hitelezők sem kapják meg majd a pénzüket. Miért ragaszkodunk ehhez az úthoz, miért ragaszkodunk ehhez a rögeszméhez? Uh, Köszönjük, von Stark asszony. She's not here. Aki nincsen itt, Filippo úr, egy perc, 30 másodpercre kap szót. dernier, le... A Handelsblatt német újság múlt hét szerdán régóta hallott hangokat szólaltatott meg. Kiderült, hogy nem a német, a, a, nem a görög emberekhez kerültek a támogatások, hanem a bankokhoz, a hitelezőkhöz. Tehát ahelyett, hogy a görög gazdaságba nyertelták volna ezt a pénzt, ez így gyakorlatilag megfosztják a demokráciától a görög népet, és társadalmi igazságtalansága sújtják őket. 2010 óta, amióta az IMF Görögországra rátelepedett, az Európai Bizottság ponzi eh, rendszert, eh, egy ilyen eh, piramisjátékot üzemeltetnek tulajdonképpen. Újabb pénz felvételére, hitelek felvételére kötelezték Görögországot, hogy a korábbi hitelezőket visszafizessék soha nem látott történelmi méreteket öltő erőszakot követek el a, népet, a görög népen a Ciprász kormány, amikor a segélycsomagokat alig több mint egy évvel népszavazás során nevet mondott, akkor erre kényszerítették, hogy végül beadja a derakát. Nem volt erejük végigmenni ezen az úton. Az Európai Központi Bank ma napi szinten zsarolja likviditással Görögországot. Önök a felelősek a görög nép iránt. Nyilván való, hogy a rossz döntése következményében tartunk ott, ahol tartunk. Az remélem, hogy ez az európai színjáték egyszer véget ér, és remélhetőleg, hogy véget ér ez az egész európai színjáték, és a szabad népek egyenlő szintű együttműködése lesz az Európai Unió helyett. Köszönjük Muresen úr perc, másfél percben. Köszönöm elnök asszony, kedves biztos úr, kedves kollégák. Görögország ismét nehéz helyzetbe találja magát. A a jelenlegi kormány döntései miatt van ez így. 2014 második felében több mint 2%-os gazdasági növekedést jósolt a 2015-re, és költségvetési többletet, de aztán tavaly ebből semmi sem lett. Három hétig zárva tartottak a bankok, ezt egyetlen gazdaság sem úszná meg büntetlenül. Mi a kiút ebből? Reformok és reformok. Funkcionáló, működő, a hatékony közigazgatásra lenne szükség, ez szolgálná a népérdekeit. És Görögországnak verseny, képesebb, rugalmasabb munkerőpiacra van szükség, főként a fiatalok ezt kívánják, ezt várják el, hogy könnyebben legyen a céget alapítani hogy a munkaerőpiaci igényeknek feleljen meg az oktatás, hogy privatizálják az állami cégeket, hogy jobban vezessék ezeket. Így versenyképesebbek lesznek, így majd befektetőket vonzanak, új munkahelyeket teremtenek. Ez működik Írországban, Portugáliában, Ciprusban, Cipruson, Spanyolországban működött de teljes mértékben alkalmazzuk, csak akkor segíthetünk Görögországon. Ha egy erős, megreformált görög gazdaságot nem teremtünk, akkor tulajdonképpen csak hagyjuk, hogy tovább romoljon a, a helyzet, e, és tovább nő majd az államadóság, még egyszer mondom, reformok nélkül nincs megoldás. Köszönjük Beresz asszony másfél percben. Elnök asszony, biztos úr, különböző variációkat látunk Görögországban, de talán három következtetést tudnánk levonni a tegnapi Eurogrup ülésből. Az egyik, a görög kormánynak masszív támogatásra van szüksége ahhoz, hogy a költségvetési reformot végig tudják végni, vinni, ez üdvözlendő. A nyugdíjok megnyírbálása és a jövedelmek megadóztatása több mint 3 milliárd eurós költségvetési kiegészítéset, eredmi, kiegészítés eredményezhetne, de az intézmények lépéseit ismételten mondom, hogy üdvözlendő és támogatandó, nem megkérdőjelezni kell őket, hanem támogatni. Görögország jó irányba kezd menni, de az is nagyon fontos, hogy egy ígéretet tettünk a görögöknek 2012 nyaráig, és megismételtük ezt most. Az optimizmustól, amit, tal- amit tapasztalunk, ezt világos lépésekkel kell ö, megtámogatni. Május 24-én is azt a következtetést von, fogjuk valószínűleg levonni, hogy az, át, a, ö, az adóság átcsoportosítása és a növekedés útjára való lépés lenne a kivezető út Görögország és a teljes euróvezet számára. Köszönöm szépen. Mono úr kap szót egy percben. Annak ellenére, hogy ilyen fantasztikus európai megállapodást sikerült kötni 2012. augusztusában, semmit nem oldott meg Európa. A trojka által Görögországra erőltetett dolgok csak nehezítik a helyzetüket. Nem, az egész eurózóna szenved és agonizál, és nem csak Görögország, gyengíti ezt. Az adósság az adósság, bárhogy is nézzük, felelőtlenség lenne, hogyha ezt máshogy tekintenénk, és ezzel gyakorlatilag lángba borítanánk az egész európai finanszírozási rendszert. Másod oldalról azonban moratóriumot kell, hogy a hitelezők elfogadjanak a görögországi adósságra, hogy ismét újra indíthassuk a görög gazdaságot. Görögországnak három alapvető kondíciót kell teljesíteni. Az egyik, hogyha hogy a Nemzeti Bankjának köszönhetően monetizálja az adósságának jelentős részét, a másik Németország és Görögország egyezze meg a háborús jóváltérítésről, és el kell egy gazdasági bűnt és egy humanitárius válságot is kerülnünk ezeknek a megoldásával. Köszönöm, Kircosz úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, Görögországban vannak jó híreink, de rossz gazdasági híreket is kaptunk. A jó hír az az, hogy a Ciprasz kormány felhajlott azzal a stratégiával, hogy az vezet ellen harcol, és a, meg, a szükséges kiigazításokat meg fogja tenni. Ezért nem ismétlődik meg a 2015-ös válság, de vannak sajnos rossz hírek is. Elsősorban nagyon magas árat kell, hogy fizessünk a Ciprász 2015-ös kudarcot vallott kísérletét. A második a Syriza kormány gazdasági mix megoldása, nagyon súlyos adóztatásra hagyatkozik, amivel a vállalkozásokat sújtja, és ez az gazdaság működésében problémákhoz fog vezetni. Harmadsorban az IMF kérésére a Ciprasz kormány elfogadta azt, hogy intézkedéseket fognak hozni 2018-ig. Az, azt az üzenetet küldik ezzel, küldik ezzel, hogy a Görögország nem, görög probléma megoldása nem teljes mértékben hiteles, és ezért fontos a programnak az elejére súlyozni a finanszírozást. A növekedési lehetőség korlátozott, és mindez annak az eredménye, hogy baloldali populizmus harapódzott ott el. A Siriza 2014-ben választásokat kényszerített ki, és ezért Görögország nem tudott az Európai Monetárius Unióból kilépni, a Ciprasz kormány pedig tervezett olyan intézkedéseket, amelyek sokkal többet értek volna. Ez nagyon jól illusztrálja, hogy a populizmus mire képes, és remélem a többi európai nép is fog tanulni ebből. Köszönöm szépen. A görög nép szenved, egyre inkább szenved. További nyugdíjcsökkentéseket kell elszenvedniünk, és magasabb adók sújtják a legszegényebbeket. Van, aki nagyon örül ennek, mert egyesek véleménye szerint ez Bianco csekket ad a trojkának a kezébe. Az IMF, mint sárkány, már nem fenyegeti Görögországot, mert ma elfogadtak egy megállapodást, ami azonban a legsérülékenyebb állampolgárokat sújtja. Csak a sajblei politikát szolgálják ezzel, és így bármilyen adósság enyhítést 2018-ig elhalasztottak, miközben a görög emberek javait idegen alapoknak értékesítik. A kormány miért ünnepel ennyire? Szerintem nem beszélhetünk szolidaritásról akkor, hogyha az állampolgárok ennyire nem érdekelnek bennünket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Wolfgang Schäuble tegnap az euró csoport ülésén azt mondta, hogy Görögország rossz döntéseket hozott, és most ezt mind meg kell e, változtatni. E, Tantalú szenvedéseit éljük át. Mindig, amikor Görögország elért egy célt, akkor a célt tovább viszik, e, elmozdítják, és még nagyobb előfeszítésekre van szüksége az országnak. Most a célt újra áthelyezték, tulajdonképpen 3,5%-ban állapodtak meg eredetileg. Most ezen e, probléma után megnézhetnénk ezeket az e, nem realisztikus követeléseket, amelyeket az európai országok megfogalmaznak. Krisztin Legárd azt mondta, hogy 3,5% e, nem realisztikus. Az IMF elismerte ezt. 2010-ben már napirendre kellett volna helyezni az adósság csökkentést. Az európai országoknak kritikusan kell megvizsgálniuk a helyzetet, és nem mindenkinek hinni Schäublénak. Azt hiszem, hogy május 24-ére világossá kell tenni azt, hogy Görögország megkapja az adósságkönnyítést, hogy tudja teljesíteni a feladatait. Köszönöm, Kirkosz úr, egy perc. Az Eurócsoport tegnapi ülése megmutatta, hogy az európai intézmények és a görög kormány fáradhatatlanul dolgoznak együtt hat éve, hat éve tart a válság, rengeteg memorandum volt, most megint egy új kormány van, egy olyan kormány van, amely bemutatja az újabb és újabb számokat, és azt mondja, hogy holnapra megvalósítják az intézkedéseket, és megint csak a népességnek kell megszenvedni ezeket. Miért történik ez? Azért, mert csak a számokra koncentrál mindenki. A reformokat végre kellene hajtani, de ezt nem teszik meg azért, mert az állam nem tud ebben partner lenni. Ezért világos, hogy nem lesz kiút addig, amíg a reformokat meg nem valósítják. Természetesen ennek megvannak a költségei. Egy megújított, modernizált közágazat, közszolgálat, egy ennek megfelelő igazságszolgáltatás, az üzemanyag kérdése, a korrupció visszaszorítása, ez már régóta ígérgetik, de nem történik semmi. Köszönöm, Fernández képviselő, következik egy percre. Now it's working. Perfect. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Moszkovici biztos úr munkájáért, amelyet már több mint egy éve folytat. A, a referendum kihirdetésével kapcsolatban már egy éve késlekedünk, egy évet elvesztettünk. Most úgy tűnik, hogy sikerülhet megegyezni, de egyesek mégis kétkednek ebben az egyezményben. A Syriza kormánynak bizalmat adunk-e, ez egy dolog. A másik dolog az, hogy mindenképpen józan egyességre jutottunk. A reformok, talán kevesebb reformot kellene bevezetni, de azokat igazán, és azok beindítanák a növekedést a gazdaság területén, az export területén. Paul Tangis elmondta, az adósság kérdését is meg kell vizsgálni. A kompromisszumnak része ez, de ennél többet nem lehet elvárni. A polgárok nem tudnak további megszorításokat elszenvedni, mert különben nem, egyáltalán nem működik a gazdaság. Köszönöm szépen, már itt képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Moszkovici eh, biztos úr ön sok mindent elmondott a múltról. De most a jövőről kell beszélnünk. Egy kartát kellene kidolgozni, még akkor is, hogyha ez eh, kicsit elkéstünk, minden esetre a növekedést kellene szem előtt tartani. Sok minden történt, komoly eh, reformokra is sor került. A kérdés a következő, segít-e ez a görög népnek? A görög nép már nagyon sok áldozatot hozott. Segítünk-e ezen családtagunknak, segítünk-e neki azoknak, akik újra és újra nyomás alatt vannak, a menekült válság miatt is, sokan ö, falakat húznak Európa köré. Hogyan tudunk segíteni ennek az országnak? hogyan tudjuk a növekedést beindítani. Ahogy most kinéz a helyzet, ez nem fog megtörténni. Megfelelő beruházásokra nem kerül sor, amit az IMF is mondott, kevesebb megszorításra van szükség, és inkább beruházási intézkedéseket kell támogatni. Köszönöm szépen, ezzel végére értünk a frakciók hozzászólóinak. Spiráki mondja, az első hozzászól a spontán felszólalások sorában. Köszönöm, elnök asszony. Moszkovici biztos úr. Igen, tegnap az Eurócsoport, az Eurogrópa 2012. novemberi határozatát megerősítette, további intézkedéseket bevezetve automatikus korrekciós mechanizmussal. Ez egy olyan döntés, amely négy évre határozza meg a költségvetést 9 milliárd eurót vettek ki a görögök zsebéből, ugyanakkor ön és a hitelezők felelősek, mert segítik, támogatják azt a szakpolitikai elegyet, amely az adóelkerülést és az adócsalást támogatja. Nem új programokra van szükség Görögországoknak, hanem új politikára, új kormányra, másfajta kiadásokra, strukturális reformokra, teljes átalakulásra annak érdekében, hogy nekem újra és újra görög problémáról beszélni itt. Hogy Európa szerves részévé válhasson megint, ne kell szégyennel emlegetni ezt a nevet újra. Nagyon sürgősnek tartom, hogy a jelenlegi megközelítésen túllépni, hiszen ez a felelős a jelenleg görög helyzetért, ezzel tartozunk a görög népnek is. Ugyanakkor egyszerre két irányba kell felépnünk. Igen, nyilván az alapokat kell megváltoztatni, az állam igazgatás, az állam az egészségügy és így tovább. Ugyanakkor, hogyha megtörténtek volna már a reformok korábban, akkor most nem lenne ebben a helyzetben Ciprasz úr másodszorban. Persze Eh, át kell ütemezni az álmodosságot, át kell eh, ezt strukturálni, és pénzügyi támogatásokkal kell segíteni Görögországnak abban, hogy konstruktív eh, növekedési pályára álljon, hogy újra legyen ipar a mezőgazdasága, és például megőenergia irányába is nyisson. Zárásképpen hadd mondjam el azt, hogy Sok sokáig úgy gondolták a görögök, hogy nem mennek jól a dolgok, mégsem tettek semmit, nos itt az idő, hogy újra saját maguk kezébe vegyék a jövőjük alakítását. Köszönjük Adronakis képviselő úr következik. Mr. Καλό σημάδι, ο λευκός καπνός από το Köszönöm, elnök asszony fehér füst fel az Eurogroup irányából. Ez jó jel, ugyanakkor a megemelt TB járulékok, a megemelt közterhek a görögazdaság szempontjából nem jó jel. Generációs igazságtalanságot követnek el. A jelenlegi munkavállalók többet fezetnek és kevesebbet kapnak majd vissza például nyugdíj formájában. Ez a hitelezők és a görög kormány együttes felelőssége. Láthatjuk tehát, hogy egyszerűen nincs előrelátás, nincs igazi stratégia. Ezért nincs még mit ünnepelni semmiképpen. Az IMF igazából nem kínál megoldást a görög problémára, hogyha komolyan gondoljuk, akkor szavazzunk arról, hogy az IMF vonuljon ki Görögországból, Helyünk egy görög programból. Eh, Köszönöm, elnök asszony. írképviselőként együtt érzek a görög néppel. És a kormányjal is egyébként a jelenlegi helyzetben mi is hasonló érveket hallottunk. Azt mondták, hogy túl nagy az államadóság, hogy államcsőd közeleg, az eurózóna a védelmünkre kell. Hát pár év eltelt, és a kormánynak köszönhetően, illetve az óriási áldozatoknak köszönhetően, amelyet az emberek hoztak, a leggyorsabban nő európai gazdaságról beszéltünk Írországban. Remélhetőleg pár év múlva ugyanezt majd elmondhatjuk Görögországról is. Ugyanakkor legyünk korrektek Görögországgal kapcsolatban. Legutóbb eh, itt nagyon kritikus hangot ütöttem meg a görög miniszterelnök kapcsán. és lássuk be, hogy változott a miniszterelnök, és az igazi nagyembert úgy ismerni meg, hogy úgy ismerszik meg, hogy tud változtatni magán és a politikáján, és Varoufakis talpára utilapot kötni nagyon nagy bátorság volt igazából, lássuk be. A görög kormányt éppen ezért segítenünk kell most ezen a ponton, hogy valóban újra növekedési pályára álljon a gazdaság. Köszönöm. Thank úr Forse è il caso di ammettere che l'Unione Europea qualche errore... Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió hibákat követett el a megszorító politikájával. Ezt ideje elismerni. És az, hogy túl sokat vártunk az emberektől. Az intézkedések viszont nem voltak elégségesek a görög gazdaság újra beindításához. Igazából nem tudom, hogy eléggé hajlandóak vagyunk-e megváltoztatni a stratégiánkat. További megszorító intézkedések a kiadásokban új a csökkentésekhez vezetnek, és ez nem tudom, hogy megoldja el a problémát, különösen a 3-5 százalékos GDP növekedés, nem tudom, hogy ez be tudja indítani, vagy nem. Az érdekeket úgy kell képviselni, hogy tén támogatjuk a jelentős reformokban, például a nyugdíjreformban, az eurócsoportnak ezt el kell fogadnia, el kell ismernie, fenntarthatóvá tennie, és figyelembe vennie azt, hogy milyen éves kamatok generálódnak ennek a révén Elnök, azért mondtam, hogy egy kicsit lassítson, mert a tolmácsok nem tudtak lépést tartani önnel. Kiitos, arvoisa puhemies. Köszönöm szépen, elnök asszony. Görögország, Görögország. És az én pártom a, az igaz finnek támogatják Görögországot és a görög népet. Ez a csomag, amit láttunk, ez a német és francia bankok számára volt kedvező. A demokráciában nem a nép hozta meg a döntéseket. 2010-ben mi a finn parlamentben kisebbségben voltunk, de azért megpróbáltunk beleszólni a parlament munkájába. Görögországban nagy változások várhatóak, és szerintem nagyon fontos, hogy saját szemünkkel nézzük meg, hogy mi történik. Néha az emberek szavait nem lehet készpénznek venni. Ha lehet még további lépésekkel segíteni Görögországot, annak nagyon örülnék, de lehetséges, hogy az euróról való lemondása sokkal jobban meg tudná Görögország oldani a saját problémáit. Kriszogonosz úr az utolsó felszólaló, a spontán felszólalók között. Tegnap az eurócsoport ülésén megállapodtak arról, hogy a fenntarthatóság, a görög államadóság fenntarthatósága miatt rövid, közép és hosszú távú intézkedésekre van szükség. Ez persze nagyon jó, addig, amíg végre is hajtják ezeket az intézkedéseket hatékony módon. Azonban ismerjük be, hogy sem Görögország, sem bármilyen más állam, akár EU-s tagállam, akár nem, nem tud adó pluszt produkálni 3,5%-os éves arányban évtizedeken keresztül. A többi vezeti országnak meg kell próbálni valahogy megtalálni a módját annak, hogy enyhítsék a görög adósságot, és valahogy megpróbálják piaci módon újra finanszírozni ezt az országot. Az átstruktúrálás az Görögország és hitelezői számára is kedvező lenne. Ezzel a spontán felszólalások végére értünk, és most Moszkovici biztos úrnak adom meg a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a e, vitában, ami mindenképpen gyümölcsöző és hasznos volt. E, nyilván nem egyszerű önöknek kell válaszolni, különböző vélemények hangzottak el, és meg kell e, ezt állapítanunk, de természetesen sor került hibákra, természetesen meg kell állapítani, hogy ki a felelős, nem lehet hat évig válságban eh, evickélni, anélkül, hogy elemezzük a helyzetet. Én az elmúlt években én voltam eh, felelős az Európai Bizottságban, eh, ezért a témáért, de előtte pedig francia pénzügyminiszter voltam, amikor ugyanúgy foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy már négy éve részt veszek részt ezeken a vitákon. És biztosíthatom önöket arról, hogy a felelősség megosztott felelősség, a hibákat a, közösen követtük el, a görög kormány is követett el hibákat. Nagyon fontos, hogy konszenzusra jussunk, a szolidaritást fenntartsuk Görögországgal, mindenki elismeri, hogy Görögország milyen erőfeszítéseket tett nem itt kell elmondani azt, hogy nem, nem a képviselők, vagy mi fogjuk megmondani a görög nép nevében, hogy az eurót megtartsák, vagy nem. Ez az ambíció, ez hosszú távú ambíció, és én meg vagyok győződve róla, hogy az egész eurócsoport csoport ban élő választók, akik különböző meggyőződéssel rendelkeznek, a különböző frakciókat támogatják. Nagyon sok munkát végeztünk, de a tegnapi eurócsoportülés egy fontos mérföldkő volt, és most mindenki elfogadja ezt az egyességet, és ez kell, hogy legyen az alapja annak, hogy visszatérjünk a bizalomhoz, illetve a növekedéshez Görögországban. A görög nép nagyon sokat szenvedett ettől a válságtól, és tartozunk ezzel a görög népnek. Nem a hatóságokról beszélek, nem a politikai pártokról beszélek, Persze a hatóságokkal, e, illetve a e, politikai szereplőkkel együtt kell működnünk a reformok végrehajtása érdekében, amelyek nem egyszerű. Nem egyszerűek. Érdekes volt e, ez a vita, a, és várjuk a 24-i ülést, ahol felmerülnek majd részben azok a témák is, amelyek itt vitát képeztek. ahol majd meg fogjuk vizsgálni, hogy melyik irányba induljunk el, de az döntéseket együtt kell meghozni. A strukturális reformok fontos szerepet játszanak, aztán a különböző intézkedések, amelyek az eddigi eredményeket védik meg és tartják fent. Ma egy szolid és hiteles reform csomag van az asztalon, de a görög adósság kérdésével is foglalkoznunk pel, kell, ez feladatunk. Ennek irányába tegnap nagyon fontos előrelépést tettünk. Azt remélem, hogy május 24-én a lehető legnagyobb egyességre jutunk, legalább az, az egyezmény első blokját illetően a különböző országok hozzászólói eh, beszéltek eh, a görög programokról, eh, és arról, hogy itt az ideje, hogy a megszorításoknak véget vessünk. Ezt én is szeretném. 60-70-80 eurócsoport eurocsoport ülésre került sor, és én is azt szeretném, hogyha egyszer eljönne az az ülés, amikor azt mondanánk, hogy Görögország maga mögött hagyhatja ezeket a programokat, most már újra normális növekedési pályán van. Természetesen ez egy olyan kívánalom, amelyet mindannyian osztunk, és önökkel együtt én is így gondolom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr.